say that votes will take place at 4 o'clock. Good afternoon, everyone. Jó napot kívánok mindenkinek, kérem a szíves figyelmüket. Először is üdvözlöm Önöket újra Brüsszelben. Azoknak, eh, akik eh, meleg nyár után állnak, jó is egy hűvösebb helyre jönni. Remélem, hogy keves vakációt töltötek, ahogy én is, de hát most el kell kezdeni a munkát. Sok munka vár ránk. Először is napi rendtervezet, nincsen ellenvetés, akkor elfogadva a jelen állapotába jegyzőkönyv két ülésről, június és július ülésünkről. Ezek elfogadatnak tekintendők, ha nincsen ellenvetés. Az ülés végéig. Hasonlóképpen a, a gyakorlat szerint az interneten látható és hallható az ülésünk, és információ is van az érdeklődők számára. Negyedik kérdés. Három oldalú tárgyalások jelenlegi állása. Ö, múltkor a kivételes kereskedelmi előnyökről szóltunk Pakisztánnak kapcsolatban. Ezt július 11-én sikerült aláírni és ez a plenáris ülésen szerepel legközelebb. E, várunk a tanács reakciójára. A parlamentáros magyart elfogadták, egy néhány hónappal ezelőtt, májusban, vagy talán márciusban, tehát a tanács nagyon későn reagál. Ezek a fontos ügyek, ez az EU-nak a hozzáigazítása a delegált aktusok új rendszeréhez csak ezután lehet elkezdeni a tárgyalásokat, de nincsen oka további késlekedésre. Elkezdjük az információ cserét az SK rendelettel kapcsolatban, Amerikával kapcsolatban, de még nem volt szavazás, ezért a formális triológust nem lehet elkezdeni. négyes pont. Illetve ötös az uniós KKV kereskedelmek és beruházások finanszírozása. Ez a saját kezdeményezésű jelentést Peohanéti megkapták ennek a dokumentumát Jár Zahradil az előadó, de nincsen most köztünk, kimentette magát, ezért meg fogom kenni Robert Sturdit, hogy helyettesítse, mint ahogy ezt az előadó kérte. És a Jelentős tervezetet mutassa. Köszönöm, elnök úr. Az úr, elnézést kér először is. Családügyek tartották vissza. Kért, hogy javasan fel a jelentését. Először is hadd emlékeztesek arra, hogy a kkv milyen fontosak az EU gazdaságában. 99%-a a vállalatoknak az EU-ban KKV. A bizottság felmérése szerint nagyon meglepő, 23 millió vállalat van, és ez a munkakor kétharmadát adja a lehető legnagyobb támogatást kell kapniuk a Lisszabon utáni kereskedelmi politikában. Ezért az előadó arra koncentrált, hogy nem jutnak eléggé hozzá az információhoz és a tőkéhez. Ez az egyik legfőbb akadálya annak, hogy a KKV-k nemzetközivé váljanak. Az előadó azt javasolja, hogy a következő akciók mellett döntsünk először is egyszerűsítsük az EU szintű és nemzetű szintű környezetet a KKV-k számára, konzultálva az EU KKV szervezetekkel, kereskedelmi kamarákkal, iparkamarákkal, valamint más érdekelt felekkel, így téve lehetővé a nemzetközi vállás a KKV-k számára. Fogadjunk el, második pont, egyablakos megoldási rendszereket, így a kkv kaphatnák saját nyelvükön azonnali használatra az információt, megkaphatnák az export-import lehetőségekről, a kereskedelmi korlátokról, illetve a tarifákról, a beruházás védelemről, a jogviták rendezéséről, illetve harmadik piacokon konkurensekről. Harmadik pont, a bizottság vonja be a KKV-kat abba, hogy amikor megállapítja a nemzetközi szabályokat, a jogszabályi változások ugyanis a KKV-k rentabilitására közvetlenül kihat. Negyedik pont, a már elfogadott jogszabályokat át kell tekinteni, főleg a határon átnyúló beruházásokra, illetve a mediterrán partnerségre. Végül, ötödik pont, a bizottság és az EKS további diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokat dolgozva ki, szinergiát valósítson meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Röveszördinek az előadó helyet. Nézem a shadow ebben a sorrendben, kapnak szót. RBB. Köszöntök mindenkit, és köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megjegyezni, hogy remélhetőleg az elkövetkezendő napok során megkapjuk ennek a tervezetnek a lefordított változatát, mert most még csak angolul áll rendelkezésre, és akkor majd behatóban is tudjuk tanulmányozni. Egy első pillantásra azt mondhatom, hogy osztom az előadó nézeteit, már ami azon problémákat illeti, hogy a KKV-k milyen nehézségekkel szembesülnek, amikor információhoz, vagy illetve tőkéhez próbálnak jutni. Talán nagyobb hangsúlyt kellene arra helyeznünk, hogy biztosítsuk, hogy bármilyen európai szintű lépést is teszünk a KKV-k támogatására, ez a már létező intézkedéseket kell, hogy kiegészítse, és európai többletértékkel kell, hogy bírjon. El kell kerülni az átfedéseket a helyi, nemzeti vagy regionális szintű programokkal, és ahogyan az előadó is azt javasolta az egyes pontban, ezt úgy lehetne megvalósítani, hogy egy költséghatékonyság elemzést végzünk, és ezt rendszerességgel tesszük. Ugyanígy az előadó azt is megjegyzi, hogy a VTO keretén belül a nem vámjellegű akadályok, tekintettel arra, hogy a szabadkereskedelemre milyen hatással vannak, különleges bánásmódban kell, hogy részesüljenek. És még azt hangsúlyoznám, noha tudom, hogy nem tárgya ennek a jelentésnek, hogy mennyire fontos a jogbiztonság a külföldi beruházásaink számára. A KKV-k számára ez rendkívül költséges és bonyolult, de mindenképpen biztosítani kell a beruházások számára a jogbiztonságot, mert ez ha ez nem adott, akkor ez egyértelműen eltántorítja a KKV-kat attól, hogy a nemzetközi porondra lépjenek. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak biztosítania kellene ezt a jogbiztonságot. És még egyszer, a főigazgatóságot a bizottságnál. Szeretném, szeretném gratulálni nekik azért, mert ilyen támogatást nyújtanak a KKV-knak, és gratulálok az előadónak is ezért a kimerítő jelentésért. Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, hogy van-e más előadó, ha nincs, akkor van már árnyékjelentéstevő, hanem akkor meghallgatjuk a többi kollégát. Elnézést, nem vettem észre. Nem semmi baj, mert néha nagyon kicsinek tűnök. Nos, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a zöldek nevében egy állásfoglalást ismertessek. A zöldek általánosságban véve óvakodnak azzal kapcsolatban, hogy a KKV-k feltétlenül nemzetközi kell, hogy tegyék a tevékenységeiket, hiszen ez költséges problémákat vet fel, olyan humán erőforrásokat tehet szükségessé, amelyeket helyi szinten jobban lehet kidolgozni. Ugyanakkor szeretnénk a méltányos kereskedelmet szolgáló eszközöket hangsúlyozni. Kollégánk Winkler úr az IMCO számára készített a közelmúltban egy jelentést, és ott hangsúlyozzuk azt, hogy a nemzetközi tevékenységet végző KKV-k támogatása fontos, és az EU partnerekkel szemben is a méltányos kereskedelem rendkívül fontos. A, vannak egyéb kereskedelmi felvetések is, például ugye a szellemi tulajdonjog, ott vannak ugye a nem előrejelezhető problémák, amelyek a vámügy területén felmerülnek. Nincsenek jelenleg tanulmányok arra vonatkozóan, hogy ez hogyan hat a KKV-kre, amikor a külföldi a harmadik ország jog szolgáltatása érvényesül amikor a KKV-k idegenpiacokon jelennek meg, amikor egy adott KKV-val szemben jogsértésre hivatkoznak. Ugyanígy tudjuk azt is, hogy főleg a távközlési ágazatban elég gyakran előfordul, hogy európai telephelyű KKV-k, amikor az amerikai piacon próbálnak megjelenni, a vetélytársakkal, más vállalatok részéről különböző szabadalmak miatt jogi keresetekkel szembesülnek. Ezek rendkívül költségesek, és emiatt a vállalatok akkor is engedélyért folyamodnak, amikor ez technikai szempontból nem lenne szükséges. Azt hiszem, hogy éppen ezért védenünk kellene az ilyenfajta gyakorlatokkal szemben az európai KKV-kat, amikor a szellemi tulajdonjog sértése merül fel. Elnök, elnézést, hogy nem vettem észre. Most pedig áttérünk a többi képviselőre, Oli Feber következik. Oui, mais dans la continuité de ceux qui Hát annak a logikának a mentén, amely elhangzott, hagyj emlékeztesek arra, hogy a kínai-európai parlament, ö, unió parlamenti közülésének a bizottságának, a delegációnak voltam a tagja, és együtt működtünk a kínai kereskedelmi kamarával, és ennek a tevékenységnek a keretében nagyon gyakran találkoztam KKV képviselőkkel, mert ugye az ilyenfajta fórumokon nem csak a nagy vállalkozások, a multik vannak jelen, hanem a KKV-k is. Olyan KKV-k, amelyek az áldozataival váltak a saját ipari szabadalmaiknak, a kiaknázása miatt, már hogy visszaéltek azokkal. Ezek mindenféle szabadalmak voltak, ipariak is, szellemiek is. Ugyanakkor ott van a VTO-nak a lehetősége, amelynek a fórumain eljárásokat lehet indítani, de ezek az eljárások rendkívül költségesek éppen, ezért csak a nagy vállalkozások, nagy csoportosulások képesek arra, hogy kiaknázzák ezt a fellebb viteli lehetőséget. A KKV-k viszont nem, mert hogy a KKV-knak nincs forrásuk ahhoz, hogy a vitás ügyeiket a VTO elé tárják. Nos, ezt a pontosítást fontosnak találom, és ezen kívül végig kell gondolnunk azt, hogy milyen fajta eljárásokat lehetne felállítani ahhoz, hogy támogassuk a KKV-kat, és elősegítjük a nemzetközévi vállásukat. Köszönöm szépen, Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést eh, szeretnék eh, kérni a Shadow nevében. Politikai okokból Írországban van, és nem tud elvinni a mai ülésre. Azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon fontos kérdés, és hát kezdeményezésű jelentés. Szeretném aláhúzni, hogy nagyon komolyan meg kell fontolnunk a különböző aspektusokat egyetért kollégáim megállapításaival, amikor azt mondják, hogy a KKV-k versenyképessége a nemzetközi piacon az egyik legnagyobb kihívás, amelyet szembe kell nézni az EU-nak. Két-három pontot még hozzá szeretnék tenni, amelyekre nem tértek ki a megjegyzések. A KKV-k recessziót élnek meg. Ez nem csak az EU-ra jellemző, hanem a világ más részeire is. Globális kihívások vannak. Végig kell gondolni a KKV-k, hogyan tudnak kifejleszteni saját stratégiát arra, hogy részt vegyenek a gazdasági fejlődésben. A KKV-k az egyik fő motorjai a gazdasági fejlődésnek, a foglalkoztatásnak, a jólétnek az európai gazdaságban. Stabilizálni kell ezt a helyzetet a kkv számára a recesszió idején. Ezzel azt szeretné a kollégám kimondani, hogy végig kell gondolnunk, hogy a hazai piacok hanyatlása hogyan fordítható meg, hogyan folytható át növekedésé, hogyan lehet a gazdasági növekedés az EU-n belül elősegíteni, és nem azt mondani, hogy a KKV-k kövessék a nagy vállalatok példáját a nemzetközi piacon való versenyben. Az AKKV-k jövője, olvasom, a hazai piacokon múlik. De a válság nemzetközivé vált, globális válság van, ezért el kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne a gazdaságot újra fejlesztésnek indítani. A jelentés a KKV-knak nyújtadó hitelekkel is foglalkozik. A KKV-k nehezen jutnak hozzá hitelhez, a pénz forgalom kulcskérdés számokra. Alig jutnak hozzá hitelhez. A jelentés csak a KKV-k export-import támogatásáról szól, már pedig ez nem elégséges. A hetedik bekezdésről van itt szó. Igen, rendben, ez elvileg megoldás, de tovább kell lépnünk, többet kell tennünk. Azt javasolja, hogy a szakbizottság vitassa meg hogyan lehetne koncentrálni arra, hogy jobb helyzetbe kerülnek a KKV-k, mert ez a kis embereket is érinti. Szívesen együttműködünk a jelentéstevővel, és javaslataink lesznek hogy a saját kezdeményezési jelentés értékes és az egész parlament elé kerüljön. Elnök, köszönöm a nagyon értékes hozzájárulást. Biztosan az elő ezt figyelembe fogja venni. Bizottság. Ezzel kapcsolatban álláspont, állásfoglás Limanidis úr igen, tessék, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a bizottság üdvözli ezt a saját kezdeményezési jelentést, nagyon időszerűnek találja. Tényleges kérdésekkel foglalkozik. Egyetértünk az elemzéssel, amely benne található, és azzal, hogy milyen prioritásokat állapít meg a kérdésekben tény, hogy a nemzetközi vállás a KKV-kat sok kihívás elé állítja. Az egyik ö, lényeges kérdés a hitelhez jutás. Megfelelő piacinformációkat kell kapjon. Ez is fontos kérdés. Valószínűleg a KKV-k számára sokkal nehezebb, mint a nagyvállalatok számára Azonban tudjuk, hogy a KKV-k nemzetközi válása sok pozitív lehetőséget hoz a társadalom egész számára. Ezért a KKV-k nemzetközi válása fontos dimenziója a KKV-val kapcsolatos politikának a e, keret e, programjavaslata javaslatai is ebbe az irányba mutatnak. A jelen jelentés e, a bizottságot arra indítja, hogy tovább folytassa a munkáját ebbe az irányba. A az ajánlásokat figyelmesen el fogjuk olvasni, és figyelembe vesszük a KKV politika kidolgozása során főleg a következő eh, keretprogram kidolgozásában. Nos, eh, a jelentés elfogadását várjuk. Elnök, köszönöm szépen. Az előadót eh, kérdezném, hogy van-e még fűzni valója. Köszönöm, elnök úr, most egy kicsit szabadabban szólnék. Azt hiszem, hogy az a négy kollégi hozzászólt, mind rendkívül értékes gondolatokat fogalmaztak meg a KKV-kkel, a KKV-k ismeretében ugye tudjuk, hogy milyen problémák vannak. Ugye Helmut megemlítette, hogy az egyik fő probléma a finanszírozás maga. Ez mindig is probléma a KKV-k számára, hiszen a finanszírozáshoz való hozzáférésen kívül nehéz a kisvállalkozások számára. Általánosságban véve azonban azt hiszem, hogy ezen gondolatok mind eljutnak a az előadóhoz, és mindannyian tudjuk, hogy a KKV-k Európa jövője szempontjából mennyire lényegesek, hiszen ezek nélkül lehetőségek sincsenek a munkahelyek teremtése terén. Amikor azt olvastam, ugye, hogy 23 millió vállalkozás van Európában, akkor ráeszmélhetünk, hogy ez mennyire fontos. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Ezzel akkor le is zárjuk ezt a vita pontot, és szeptember 27-e délután 6 óra a módosítók benyújtásának határideje. Következő pontunk a hatos napirendi pont. Egy időközi jelentés a 2014 és 20 közti időszakra szóló több éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentés. Ezt a véleményt a Költségvetési Bizottság számára készítette az előadó, hiszen a Költségvetési Bizottság az illetékes, ami előadónk Sayed Kamal, ismét az LCR e frakciójából. Most a jelentés tervezett megvitatása, a megvitatására kerül sor, de ismételten Kamal úr nem tudott eljönni a mai ülésünkre, ezt időben jelezte is, és őt megint csak Robert Sturdy fogja helyettesíteni, akinek meg is adom a szót. Köszönöm. Hát ez az, amikor az ember egy kis frakció koordinátora, ez történik, de Said Kamal elnézést kért, és ismételten felolvasnám a feljegyzését. A következő több éves pénzügyi keret 2014 és 20 közti időszakról ezt júniusban, tavaly júniusban ismertette a bizottság a, egy költségvetés Európa számára című dokumentum keretében, és július 6-án adta ki a bizottság a közleményt. Ez az első alkalom, hogy az Európai Parlament jóváhagyását kellett, hogy adja a Lisszaboni szerződés értelmében. Ez egy különleges eljárás, egy időközi jelentésről van szó, és az illetékes bizottságok feladata, hogy kifejtsék véleményüket a frissített bizottság javaslatról. Az MFF, a többéves pénzügyi keret tartalma kell tehát, hogy legyen az elemzésünk tárgya. Mert úgy vélem, hogy a fő bizottság, a fő illetékes bizottság és más bizottságok határozzák meg azt, hogy melyek a lényegi pontok a frakciókból a kollégák, tehát nem szabad, hogy érintsenek olyan intézményi kérdéseket, mint amilyen a parlament szerepe például a, több, a következő több éves pénzügyi keret kidolgozása szempontjából, vagy a, mi a programokat illeti. Ez a vélemény most egy esélyt kell, hogy jelentsen számokra, hogy a Költségvetési Bizottság felé jelezzük, melyek a mi aggodalmaink, a fő kérdéseink, amelyek érintik a versenyképességet és amelyek a bizottságunk hatáskörébe tartoznak, tehát általánosan kell reagáljunk a különböző források odaítélése szempontjából a négyes fejezetről, amely a külügyi, a külső kapcsolatokra vonatkozik. Ezáltal gazdagítjuk azt az időközi jelentést, amely a parlament októberben szavaz, az októberi Európai Tanács előtt. Hallhatták, hogy az első eszmecsere során ki kellett igazítanunk a menetrendünket, hogy biztosíthassuk azt, hogy időben elkészüljön a véleményünk, ezért pedig köszönöm az árnyékrendtéstevők hozzájárulását és megértését. A jelentés bizonyos kulcs gondolatokat fogalmaz meg, így például a éves pénzügyi keret nem tartalmaz egy kereskedelmi alfejezetet, vagy egy olyan fejezetet, amely a gazdasági külkapcsolatokra vonatkozik, nekünk viszont biztosítanunk kell azt, hogy a különböző eszközök, figyelembe vegyék a kereskedelem politika célkitűzéseit. Éppen ezért ki kell álljunk a partnerségi eszközök kereskedelmi vonatkozású kérdései mellett. Emellett pedig a koherenciát is biztosítanunk kell, amellett, hogy ugye támogatjuk az európai szomszédokat, illetve a keleti, valamint a déli partnereinket az arab tavasz eseményeit követően, és kellő forrásokkal kell ellássuk a szomszédság politika eszközeit. Végezetül pedig bizonyos fajta rugalmasság is fontos. Egyfelől tiszteletben kell tartsuk az előirányzatok felső határát, de azt is látjuk, hogy a világ most már teljesen más, mint hat évvel ezelőtt, tehát fel kell vértezzük magunkat azzal a képességgel is, hogy reagáljunk a, válságokra egy gyorsan változó, alakuló környezetben a következő időszakra, 2014 és 20 közti időszakra vonatkozóan. Tisztelt kollégák, köszönöm a véleményüket, elnök nem is, nyilván nem kell hangsúlyozzam, hogy ez mennyire fontos ez a téma, a több éves pénzügyi keret, a 2014 és 20 közti időszakra vonatkozó pénzügyi keret. Itt ugye még nem az érdemi kérdésekről, a forrásokról, a kiadásokról van szó, hanem a jóváhagyási eljárásról, arról, amelyet elfogadunk majd. Tehát ez egyfajta előzetes szakasz, amelyben arról kell beszéljünk, hogy az intézményünk hogyan tud egy megfelelő eredmény eléréshez hozzájárulni. ugye eljárási aspektusok is felmerülhetnek, amik persze nagyon nagy szerepet tölthetnek be. Van-e vélemény az a kollégák részéről? Úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy hallgassuk akkor meg a bizottságot. Fompuki urat. The fire is yours. Yes. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Semmilyen különös megjegyzésem nem lenne ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban. Üdvözöljük az előadó véleményét. Csak annyira szeretnék rámutatni, hogy a kereskedelem és a kereskedelmi célok szerepelnek a különböző eszközökben, eh, amelyek eh, eh, a külkapcsolatok amikor a külkapcsolatokat megfogalmazzuk. Már léptünk ez ügyben, különböző eszközöket készítettünk, és a bizottság architektúrában a jövőben is ez szerepelni fog. Robert, további megjegyzés, végső megjegyzés nincs, akkor ezzel le is zárjuk a hatodik pont vitáját. A határidő péntek 7-e, szeptember 7 délig lehet leadni módosítókat, ne felejtjék el. Ezzel vég a napi rend. a részének, ami a szavazás előtt van, de a szavazás időzítését figyelembe kell tartanunk, tekintetbe kell vennünk, ezért fel kell függesztenünk ülésünket 15 percre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 So this is voting time. Elérkezett a szavazás ideje. Ez a vélemény. Kérnék mindenkit, hogy maradjon csendben. We will vote. A vélemény előadója Peter Stasny az ő véleményéről fogunk szavazni. Ez egy olyan anyag, amelyben, amelynél a Költségvetési Bizottság az illetékes, mi is most egy véleménytervezetet fogunk elfogadni, amelynek tárgya az EU 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése, annak valamennyi szakasza. Tehát ez a jövő évi költségvetés. Két dologról fogunk szavazni. Először is kezdjük a módosításokkal a költségvetési vélemény módosításait, aztán pedig magukat, magukról a módosításokról szavazunk. Két különböző szavazó lista készült a vélemény előadója részéről. Kezdjük. Kezdjük akkor magával a véleménnyel. Az első módosítás. Mellette kiszavaz. Ellene. Elfogadtuk. Kettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A négyes módosításról szavazunk. Kaspari urat akkor úgy veszük számba, hogy ellene szavaz. A szavazást lezárom. És elfogadtuk. Ötös módosítás két részben. Az első rész mellett kiszavaz ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de jobb, ha ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást, az ötös módosítás második része. Bezárom a szavazást és az eredmény az eredmény az, hogy ezt elfogadtuk. 10 igen és 9 nem szavazat az eredmény. A hatos módosítás mellett kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, mellette, a második rész mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, a 11-es módosítás második része. Megnyitom a szavazást. Elnézést, a 12-es, mondja az elnök, második része, megnyitom a szavazást, lezárom és az eredmény elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, az utolsó mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A záró szavazás elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. És lezárom. Az eredmény pedig 18-an szavaztak mellette, senki sem szavazott ellene egy tartózkodással. Gratulálok az előadónak ezért az első sikerért, és térjük most át a költségvetési módosításokra. Első módosítás 6925 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene elfogadtuk. 69-28-as mellette ellene elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és 33-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk záró szavazás, elektronikusan szavazunk. Az utolsót ellenőrizzük? Nem, visszavonták ezt a kérést, nem ellenőrizzük. Azt jelezték, hogy nincs szükség a záró szavazásra, tehát akkor ezt elfogadtuk. Mindkét esetben elfogadtuk a módosítókat és a véleménytervezetet is, ezzel elégeztünk a szavazás végére, és most következik a nyolcas pont. Mellesleg, ha a bizottságülésünk ülésünk nyilvános részét a tervezethez képest korábban fejezzük be, akkor a koordinátorok ülését azonnal utána kezdjük, ha nincs ellenvetés. Rendben. Nyolcas pont. Ez egy megállapodás az EU és az Amerikai Egyesült Államok között, amelynek tárgya Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listán szereplő engedményeknek az EU-hoz való csatlakozása, és ugye a Vám és Kereskedelmi Egyezmény alapján Éppen ezért az Egyesült Államokat ugye kompenzálni kell a korábbiakhoz képest, és eh, ahogyan önök is tudják, ilyen megállapodásokat Ausztrália és Új-Zéland vonatkozásában már elfogadtunk eh, korábban, Argentinával is, tehát eh, ez egy olyan fajta mm, megállapodás, amely nem vet fel kérdéseket. Itt egy kötelezettségről van szó, amelynek az EU eleget kell, hogy tegyen. A 26-os cikk, a GATT egyezmény 26-os cikkének hatos bekezdése értelmében, én vagyok a jelentéstevő, mivel ez egy nagyon egyszerű kérdés, és ezzel engem bíztak meg a gyorsabb eljárás reményében. Nem tudom, hogy az árnyékjelentéstevők szeretnének-e ehhez bármit hozzáfűzni, úgy tűnik, hogy nem. A többi kollega sem kívánja ezt véleményezni, úgy tűnik. Hallgassuk akkor meg a bizottságot, talán a bizottságnak van valami mondandója. Lickowski úr, parancsoljon ön a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Néhány percet eh, kérek, hogy bemutassam, hogy milyen háttere van. A 24 eh, per 6-os cikk alapján történő tárgyalásoknak. Szeretnék eh, átlános áttekintést adni a megállapodásról. Nos, mi a háttér? A 24 per 6-os tárgyalások mögött az van, hogy kompenzáció szülessék, méltányos kompenzáció, amikor bővítésre kerül sor. Nem új engedményekről van szó, hanem kompenzálni a gattagokat a vesztességek miatt. Hiszen magasabb tarifát kell fizessenek. Ez a GATT szabályokban szerepel a bővítés miatt. Ez rutin gyakorlat, mint ahogy mondta az előadó. Hasonló megállapodás van több országgal, Kubával, Brazíliával, Argentinával, Ausztráliával és Új-Zélanddal. A 2007-es bővítés kapcsán két ilyen megállapodás van Kínával, és a másik az USA-val, ami az USA megállapodást illeti, a szöveget decemberben, illetve februárban parafálták, megállapodás történt minden szinten. A kompenzációs csomagnak mi legyen a része, ez 2009-ben, 2010-ben tárgyalták meg először is a baromfi az USA részéről, növekszik az USA része, a sertés hús mennyiség, és az élelmiszer készítmények is. A többi termék, ami szerepel a megállapodásban, az ergelones elemek tartalmazzák olyan elemek, amelyek már szerepeltek a bulgáriai és Romániával kapcsolatos tervekben. A megállapodás második cikke alapján az EU fogalomba bele fogja érteni az USA ezen túl Bulgáriát és Romániát. A bizottság két külön javaslatot fogalmazott meg a tanács számára. Az egyik meghatározása az aláírásra, másik pedig a megadás megkötése. Az aláírásról a tanács kell döntsön, most a parlament kell beleegyezzék a megállapodás aláírásába a következő hetekben. Köszönöm szépen! Elnök örülünk, hogy hozzá tudunk járulni. Az ügy gyors megoldás, az az egy gyors eljárás, ezért kérte a tanácsa gyors beleegyezésünket. Így is történik. A jelentés tervezetet fordítással együtt szeptember 24-én szeretnénk elküldeni az októberi ülésünk fényében. És az aláírásra, megállapodás aláírására remélem sor kerül a tanács részéről. szeptember 21-e, tehát az elküldés ideje, a megtárgyalás itt a szakbizottságban ö, október 10-11, módosítok benyújtása ö, október 15 dél, és elküldeni fordításra október 17 szakbizottsági szavazás feltételesen november 6-án, plenáris szavazás decemberben. Tehát az év végére le tudjuk zárni ezt az ügyet. Kilences pont. Ajánlások a tanácsnak, bizottságnak és az LKS-nek az EU és Kazasztán közötti megerősített partnerség és együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalásokra vonatkozóan illetékes szakbizottság az AFET, és úgy döntöttünk, hogy véleményt írunk az ajánlással kapcsolatban Bent Lange az véleményezőnk. Gyors fellépésre van szükség a részünkről, hogyha bele akarunk szólni az ügyekbe, mert az AFET nagyon szigorú határidőket szabott, és elutasított a javaslatunkat hogy bővítsük ezt, toljuk ki a határidőt. Ezért a vélemény határideje nem, a vélemény nem követheti a szokásos utat, azaz lefordítani a többi nyelvre angol mellett. A korlátok úgy döntöttek, hogy lépnek az ügyben, a megkötések ellenére, a véleménytervezet csak angolul lesz meg, és a módosítók is, hogyha születnek, angolul kell megszülessenek. Ez a koordinátorok megállapodása, ugye nincsen ellenvetés a szakbizottság részéről, nincsen, akkor Bert Langennek a véleményzőek adományos szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tisztelt kollégák, Kazaksztán ugye párhuzamosan tárgyal egyfelől az EU-val a partnerségi megállapodásról, másfelől pedig a WTO-val a tagságról folytat tárgyalásokat. Azt hiszem ez egy olyan kérdés, amelyet támogatnunk kellene, azt, hogy Kazaksztán felvételt nyerjen a WTO-ba, hogy elfogadhassuk, elfogadhassák a szabályokat, hiszen vannak olyan területek, amelyek függőben vannak még, tisztázatlan kérdések, és Kazaksztán WTO-beli tagsága mindenképpen megerősíthetné ezeket. Ezért remélem, hogy Kazaksztán jövőre a WTO tagja lesz, és ezzel megfelelő szabályoknak veti majd alá magát. Kazaksztán eset Kazaksztánnak természetesen érdekei fűződnek a nyersanyagok exportjához, hiszen nyersanyagokban gazdag ország. Ez a különböző fémekre vonatkozik, az olajra és a gázra is. A kereskedelmi volumen némivel nagyobb, mint a kész termékek és egyéb kereskedelmi termékek esetében nem lehetséges az, hogy ezen termékek különböző korlátozásoknak vannak alávetve, hogyha méltányos kereskedelmet akarunk, akkor jobb feltételeket kell, hogy biztosítsunk, és ez egy olyan kérdés, amelyet megfogalmaztam ebben a tervezetben. Másodszorban pedig Kazaksztán esetében természetesen egy probléma merül fel, ugyanis nem fogadják el az alapvető standardokat, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet és környezetvédelmi standardokat sem fogadnak el. Decemberben volt egy olajipari munkavállalók által szervezett sztrájk, amelynél az én információim szerint 17 kollégát gyilkoltak meg a rendvédelmi szervek, más kereskedelmi megállapodások esetében is rögzítettük azt, hogy az alapvető szociális és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani, és ebben az állásfoglalási tervezetben ezt szintén megemlítettem. Valóban, kollégák, hát nagyon rövid volt a határidő, a múlt héten kellett ezt megírnom, hogy betarthassuk az AFET menetrendjét, de úgy gondolom, hogy a fő kérdéseket sikerült kidomborítani, és remélem, hogy önök is ki fogják majd ezeket egészíteni. Köszönöm. Thank you. Of course the... Köszönöm szépen. A vélemény tervezett angolul van, de németül beszélhetett Lange kolléga, és természetesen mindenki beszélt a nyelvén. Ez még nem egy teljesen angol nyelvű parlament. Most pedig következik a vita. A következő hozzászóló. Francesca Keller. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, néhány mondatról lemaradt, mert csak a legelejéről. Köszönöm szépen a véleményt. A zöldek ezt teljes mértékben el tudják fogadni. Néhány plusz megjegyzésünk lenne az emberi jogokkal kapcsolatban ne feledkezzünk meg erről az aspektusról se. Tehát a nyelvezeten változtatni kellene. A második bekezdésben pedig a nyersanyagokkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nem elég az aztán felhívni arra, hogy nyissa meg a nyersanyagait, hanem el kell gondolkodni, hogy mit tudunk mi adni, mert ez egy kétoldalú kapcsolat. egy olyan modell kell, amely mindkét felet szolgálja. Amikor nyersanyagról beszélünk, akkor a saját éghajlati stratégiánkra is kell gondolnunk, hogy megpróbáljuk az éghajlati változást lehetőleg mértékben csökkenteni. Talán erről is lehetne módosítót megfogalmazni, és ezt kiegészíteni a véleményt. Nagyobb problémánk van a negyedik bekezdéssel kapcsolatban, az RPR-ral kapcsolatban. Az RPR szabályokat igazítani kell, de ezeket most éppen áttekintik mindkét országban a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályokról van szó. mellesleg a e, bizottság e, azt jelentette, hogy e, a két fél augusztusig tisztázza a jogszabályainak egyezőségét, talán elmondhatja a bizottság, hogy mi történt augusztusig. Szintén foglalkozni kell a következővel, az internet van Kazasztánban. Ez aggodalomra ad okot számunkra. A, a, a, a mm, riportek határok nélkül arról tudósítottak, hogy itt korlátozás van Kazasztánban a Google-al kapcsolatban az aztán csak helyi bázis alkalmazást engedélyez, és így ellenőrizni tudja a kereséseket. Ez nem csak az internet a problémája, hanem általában a nem méltányos versenyé. Azt hiszem, ezt is meg kell említeni a jelentésben. Itt is remélem módosítók születnek, és ez a jelentés gazdagítja. Szeretnénk hozzátenni, de általában elégedettek vagyunk, és köszönjük szépen. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a véleményezőnek a munkájáért. Nagyon rövid határidő állt rendelkezésre. Eh, Paul Murphynek is, az Ányék jelentés eh, többnek is eh, az AFET tehát kritika érte mindenki részéről itt a rövid határidőért. Remélem, hogy sikerül közös erőfeszítéssel ezt leküzdeni, és Lange kollega álláspontját érvényesíteni. Szeretnénk mi is betoldásokat. Először is Kazasztán szerepeiről van szó, ez egy kulcs szereplő abban a régióban. Nagyon fontos kereskedelmi eh, partnere az Európai Uniónak. Modell kell eh, legyen eh, a munkajoggal kapcsolatban, az emberi jogokkal kapcsolatban. Növelni kell a jelenlétünket, illetve növelni kell fellépésünket az emberjogi kérdésekben, ahogy a kolléganőm mondta, valamint a munka joggal kapcsolatban. Itt is szükségek, szükséges módosítókat megfogalmazni. A kazah törvények munkaügyben vissza lépést jelentenek az utóbbi időben, ami ö, álláspontunk ö, szerint, illetve nem felelnek meg az illó ö, szabályoknak. azt hiszem, hogy ezt a kereselmi kapcsolatainkban meg kell említenünk. Ez volt az első pont. Utána pedig szeretném megkérni a bizottság, mert kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak. El e, tudnám mondani, hogy a 2000, 2012-es júniusi Wall Street Journal hír igaz-e, ez egy kőolaj ipari történés. a DL és a konzorcium a Lukol Holdinggal van kapcsolatban, a Wall Street Journal e-maileket hozott nyilvánosságra. Szeretnénk, hogyha a bizottság ezzel kapcsolatban, vagy az EKS információval szolgálna. További két kérdés, amit szeretnék felvetni. A Kazasztánnal kapcsolatos EP ö, ö, ö, közlemény demonstrációkról szólt, ezzel kapcsolatban tüntetőkről szólt, mi történt ezzel kapcsolatban. Szeretnénk tudni, hogy lesz -e update a bizottság részéről azzal kapcsolatban, hogy a szellemi jogokkal kapcsolatos tárgyalások hogyan alakulnak. Ez befolyásolhatja az itteni vita eredményét és a véleményünket. Köszönöm szépen. Önök köszönöm szépen, akkor lezárjuk a vitát, hallgassuk meg a bizottságot. Kis urat. Who will speak on behalf of the Commission? Ah, Thank you, Chair sajnálom, azt eh, máshol kerestem önöket, általában jobb oldalt szoktak ülni, és úgy tűnik, hogy hirtelen balra ült át a bizottság. Hát megpróbálok semleges lenni a válaszomban. Köszönöm, elnök úr. Ami az első kérdést eh, illeti, nos, eh, általában Egyetértünk azzal, amit Lange úr elmondott, hiszen a fő célkitűzéseink úgy gondolom, hogy a kereskedelmi és beruházási megállapodása kapcsolatban messze menőleg azonosak, ami a különböző részleteket illeti, például a WTO tagság egyértelmű célkitűzés, minél hamarabb ezt el kell érni, de ugye vannak kétoldalú megállapodások is, ezek tárgyalása zajlik teljes gőzzel, és ezek gyakran késedelembe is ütköznek. Ami pedig a munkajogokat illeti, ezt ellenőriznünk kell, meg kell vitatnunk a külügyi szolgálattal, hogy hogyan tudjuk ezt, illetve egyéb emberi jogi vonatkozású kérdéseket beépíteni a megállapodásba, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kitételeket is. Ami a szellemi tulajdonjogokat illeti, a standardok ugye az akta miatt is változtak, meg amúgy is, de szoros kapcsolatban állunk a kazah féllel, tájékoztatjuk egymást az újdonságokról. Ami a részleteket illeti, a szakértőnket kell megkérdeznünk az illetékes osztályon, hogy ott milyen friss hírekkel tudnak szolgálni. Ez volt az egyik olyan fejezet a négy közül, amelyet júliusban amelyet a tárgyalások harmadik fordulója során megvitattak. Bizonyos rendelkezésekben sikerült megállapodni, ugyanakkor semmi sem dőlt még el, ami pedig magát a szöveget illeti, hát ennek a véglegesítése folyik. És azt hiszem, ennyit tudok egyelőre hozzátenni mindehez, de nem tudom, hogy a kollégám tud-e még ehhez hozzáfűzni valamit? Any further remark? További hozzászólás? Yeah. Also for the question from... Ami a a DHL, illetve a Wall Street Journal-ben megjelent cikket illeti. Utána kell nézek, és akkor visszatérünk majd erre. Köszönöm. Okay, let's move. Elnök, köszönöm. Akkor visszatérünk az előadóhoz, Bernd Langehoz, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm a megjegyzéseket. Ahogyan ugye önök is tudják, kevés hely áll az előadó rendelkezésére, hogy ezt a szöveget kidolgozza, és ezen még javítanunk kell ugye a módosítókkal is. Úgyhogy felkérnék mindenkit arra, hogy terjesszen be nyitványokat. Köszönöm. I explained it at the... Elmondtam az ülés kezdetén, ugye a módosítókra utaltam, a tízes pont következik ezután, a módosítókról már az elején beszéltünk. A legutóbbi ülésünkön a koordinátorok jóvá hagyták azt, hogy egy szóbeli választigénő kérdést dolgozunk ki, ezt a bizottságnak címezzük, és ez azon intézkedésekre vonatkozik, amelyek által védhetjük az uniós piacot abnormálisan alacsony áru kínai importtal szemben. Itt főleg a fotovoltaikus eszközökről van szó, a telekommunikációs ágazatról. A szóbeli válasz igénylő kérdés tervezetét megtalálhatják a dossziéban. És várom most az észrevételeiket ezzel kapcsolatban. Not surprisingly. Nyilván nem meglepő, hogy Janik az első hozzászóló. Merci, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenkit üdvözlök most a szeptemberi újrakezdésnél. Látom, hogy német barátaink sokat szenvedtek itt a nyár saján, ki az ujját tört el ki a lábát, úgyhogy úgy látom, hogy a németek most intenzíven felkeresik, felkeresték és felkeresik a kórházakat. Lehet, hogy ezáltal kívánják serkenteni az Európai Uniós egészségügyi újra indítását az egészségügyi programoknak. Na, akkor komolyra fordítva a szót, a fotovoltaikus tevékenységekkel kapcsolatosan a koordinátok ülésen már tárgyaltuk ezt a témát, és jeleztük azt, hogy szóbeli kérdést intézünk, és állásfoglalásra is igényt tartunk. A kollégák egy része ö, ö, megkérdezte ugyanakkor az ajánlásnak a kérdését a későbbiek során. Szóval most ott tartunk, hogy Daniel Kasperivel egy szövegjavaslatot fogalmaztunk meg, miközben persze tudjuk azt is, hogy ez a javaslat egy kompromisszum eredménye, két látáspontnak a kompromisszuma úgy gondoltuk, hogy ezáltal előre tudtuk vinni az eszmecserét egymás között, de ugyanakkor ez nem elégíti ki az én frakciómat, az, a zöldekét. Szóval nagyon sok szó esik a dömpingről, és ez tulajdonképpen tompítja a szóbeli kérdést. Aztán van egy másik szempont, és ez lényeges szempont, és e tekintetben kérdést szeretnénk intézni az Európai Bizottsághoz. Nevezetesen arról van szó, hogy a közbeszerzési irányelveknek a felülvizsgálata hogyan történhet meg földrajzi preferenciák alapján. Ugye vannak a helyi tartalmak, és e kérdéskörben, a helytartalmak tekintetében, milyen információval szolgálhat az Európai Bizottság. Ezek a szempontok az ipari stratégiát is meghatározhatják. Tehát nem csak arról van szó, hogy védelmezzük magunkat a kínai dömping ellen, hanem arról is, hogy támogassuk a saját termélési ágazatainkat, azokat, amelyek nagy nehézségekkel szembesülnek jelenleg, ugyanis nagyon sok olyan vállalkozásunk van, amely vagy már beizált, vagy pedig nagyon-nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe került. Egy biztos, hogy ha jól tudom, akkor holnapi nap a határidő a módosítók beterjesztéséhez, de a zöldek ö, szándékoznak egy módosító indítványt tenni, azért, hogy a helyi tartalmat beépítsük, mert hogy ez is egy eszköz lehet, számos más eszköz között, a tekintetben, hogy a iparunkat támogassuk többek között a fotovoltaikus termékek esetében. Remélem, hogy a többi frakció támogatni fog minket, és szeptember 17 vagy 18-án tart majd ülést a bizottság, és szavaz a dologról, és aztán októberben kerül mindez a plenáris ülés elé. Köszönöm szépen! <coughs> Oui, <coughs> il a échappé à personne. Valóban senki sem vesztette szem elől azt, hogy az Egyesült Államok nagyon kategórikusan lépett fel. Ők úgy tekintik, hogy létezik egy nagy dömpingölő vállalkozás a különböző támogatásoknak az eszközével élnek egyesek, és hát mindenki tudja azt, hogy néhány év alatt a kínaiak képesek voltak arra, hogy teljesen elárasszák a piacainkat, csak úgy, mint az észak-amerikai piacot, és rendkívül olcsó módon és árral tudják kínálni a nap erőművekhez tartozó ilyen kis elemeket, ilyen paneleket, és hát azt is látjuk, hogy a az amerikai piacot úgy hódították meg a kínai exporterek, hogy hatalmas támogatásban részesültek, 30%-tól akár 200 felüli százalékot ér el az a támogatás, amelyben részesülnek. A vám illetékek tekintetében ugye lépnek fel, már pedig az európaiak és az amerikaiak is fontosnak tartják azt, hogy védelmezik a tisztességtelen versenyben a saját termelőiket, és úgy vélem, hogy Európai Uniónak fel kell határozottan lépnie, azért, mert hogy egy olyan iparágról van szó, amely a jövőnek a meghatározója. Egy olyan termékről van szó, amely tekintetében meghatározó a felépésünk, és éppen ezért fogjuk a magunk részéről támogatni azon javaslatokat, amelyeket a különböző ö, frakciók elő ö, terjesztenek, többek között az tevőnk által javasoltakat az imént, azért, hogy így módon védelmezni tudjuk az európai piacot. Szögüle. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez egy tényleg nagyon fontos kérdés, és ez érinti az általános együttműködés kérdését is az EU és Kína között a jövőben. Elvben támogatom a kérdéseket, támogatom azt is, hogy a módosítók beterjesztésének határidejét meghosszabbtsuk hogy talán még célirányosabban fogalmazzuk meg a kérdést. Janik kérdését is érdeklődve hallgattam, de még egy további aspektust szeretnék felvetni, amiről érdemes volna elgondolkodnunk. Itt ugye egy, a fotovoltaikus ágazat egy nagyon produktív aspektusa is terítéken van, amelyet eddig nem érintettünk. Hogyha általánosságban beszélünk a megújuló energiaforrásokról, illetve a napenergia ágazatról, hogyha ezt akarjuk szem előtt tartani, akkor arra is oda kell figyelnünk, hogy az európai ágazat mit mulasztott el a, abban a tekintetben, hogy minőségi szempontból nagy értékű, magas minőségű fotovoltaikus elemeket dolgozzunk ki, tehát hol dolgoztunk ki tudományos kapacitást és hol nem. Németországban például pontosan ezt az esélyt nem használtuk ki. Az ágazat és annak magas szubvencionálása egy ideig egy ideig ez volt napirenden, ugyanakkor a tudományos fejlődés elmaradt a kancellár asszony, Merkel asszony és a kínai partnere, a kínai miniszterelnök beszéltek is erről, és leszögezték, hogy nem kell rögtön egy döntőbíróság elé menni, hanem azt is meg kellene gondolni, hogy a nemzeti, vagy adott esetben ugye az Európai Unió esetében az európai ágazat szempontjából hogyan lehetne új perspektívákat nyitni hogy jobban építsünk a megújuló energiaforrásokra. Úgy gondolom, hogy ezt is, amikor a kérdést megfogalmazzuk, figyelembe kellene vennünk. Köszönöm. No other requests for the floor. Let's listen to the commission. Más nem kéri a szót. Bizottság, Ergi úr. Öné a szó. Köszönöm szépen. Szintén rossz oldalon ülök, de megpróbálok valahol középen maradni. Nehéz számunkra válaszolni, foglalkozni ezzel a kérdéssel, lényegében ezzel a szóbeli kérdéssel ugyanis még nem, nem nyitottunk dömping ellenes ügyet ezzel kapcsolatban. legjobban ezt szoktuk használni. A WTO szabályai azt mondják, hogy nem szabad semmit nyilvánossá tenni, mielőtt ügyet nyitottunk volna ezzel a kapcsolatban, ezért a bizottság erről nem beszélhet jogi kötelezettségünk ez a VTO tagság értelmében. Természetesen naív dolog lenne, hogyha erre nem reagálnánk, vagy tagadnánk a WTO aláíró, ilá, aláírása nem az ipart, hanem a tagállamokat köti. Ez vonatkozik az európai iparra is. Az Európai Bizottsághoz panasz érkezett ezzel az ügyel kapcsolatban 45 nap áll rendelkezésre dönteni arról, hogy vizsgálatot indítunk-e vagy sem. Nézzék meg, hogy hány nap telt el július vége óta. Hogyha vizsgálatot indítunk, akkor kivizsgáljuk, és 9 hónapos határidővel kell döntenünk ideiglenes határozatot, intézkedéseket az és végleges intézkedés meg 15 hónap alatt. Egyelőre csak ennyit mondhatok, hogyha ilyenek a körülmények, akkor erről érdemben nem sokára beszélhetünk. Elnök a bizottság nem szólhat nyíltan olyanról, ami a VTO kötelezettségeink ellenébe menne. De előkészítő vélemény már véleménytervezet lehet a bizottságnál. Talán jól lenne találkozni egyszerre a bizottsággal, és megtudni, hogy mit gondol, mit tesz ezzel kapcsolatban a bizottság. Nos, akkor visszatérnénk a ö, szakbizottság munkájához. A módosító benyújtásának határidejének módosítára ö, van javaslat. Ez egy formális javaslat? Lang úr, van-e formális javaslat hogy ha a határidő módosuljon. Javasolnám, hogy szeptember 8-a legyen. Elnök, ez azt jelenti, hogy a koordinátorok döntését fölülbíráljuk, mert a koordinátorok távol létemben mellesleg úgy döntöttek, hogy az októberi plenáris a határidő, hogyha a plenárison való megjelenés késik, hogyha kitoljuk a határidőt a módosítókra. Ebbe melyik a fontosabb? Több idő kell a módosítókra, ez a fontos, vagy a plenáris döntsön októberben. Hogyha egyetértenek velem, hogy jobb, hogyha októberben születik döntés a plenárison, akkor maradjunk az eredeti határidőre. Önök döntenek, akartam figyelmezni őket, mielőtt szavazásra bocsájtom, hogy a nagyon bölcs koordinátori döntés megváltoztassuk-e. Nincsen javaslat a módosításra? Nincsen javaslat. Nagyon bölcs született. Akkor marad az eredeti naptár Szeptember 4 -e, az holnap a határidő dél a módosok benyújtására. Itt nincsen előadó, ezért elnökként én fog foglalkozni ezzel. A szóbeli kérdések korlátozottak, nem terjedhetnek túl egy bizonyos volumenen. Tehát elővigyázatosnak kell lenni, és hogyha valami bekerül, akkor másik kell húzni, különben el, befogadhatatlan a ö, módosító. Hogyha ennek a kritériumnak nem felel meg, a ö, tömörség kritériumnak. Ugye világosan értik. Számolják meg a szavakat. Egy bizonyos határ van, annyi szó fér bele, amennyi a szóbeli kérdésbe. Tehát a naptárról már beszéltünk, és ezzel az ügyet lezártuk. És ez a vége a nyilvános ülésünknek. Kérem, eh, hogy a koordinátok ülésén csak azok maradjanak, akik erre jogosultak, a többieket felkérem, hogy hagyják el a termet. Let me remind you, for the coordinators meeting, only the coordinators, the secretariat of the committee, the legal service of the European Parliament, officials of the political groups and assistants